Kedves kollégák, azért kezdjük el a szavazást, mégiscsak. Lehet, hogy még a felvezetés alatt megérkeznek a kollégák a tényleges szavazásig. Szeretettel üdvözlök mindenkit a mai ülésünkön, és azonnal a napi rend elfogadásával kezdjük. Kérdezem, hogy mindenki egyet ért-e a napi renddel a jelenlegi formájában? Senki sem ellenkezik, hogyha jól látom, akkor a napi tervezetet ebben a formában elfogadtuk. Második napi rendi pont a március 22-i 23-ai ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Ez a májusi jegyzőkönyv, nem a márciusi, rosszul van feltüntetve a napirenden, tehát a májusi jegyzőkönyv nem mégiscsak március, most mondják nekem. Hát akkor tényleg nagyon le vagyunk maradva. Tehát a március 22-i 23-ai ülés jegyzőkönyvét megtalálja mindenki a dossziéjában. Van-e valakinek megjegyzése a jegyzőkönyvvel kapcsolatosan? Úgy látom nincs. Akkor azt javasolnám, hogy a jegyzőkönyvet tekintsük elfogadottnak, ha az ülésünk, a mai ülésünk végéig senki sem jelzi, hogy ellenvetéssel élne. Hármas napi rendi pont az elnök közleményei. Ma a következő nyelveken van tolmácsolás, francia, német, olasz, görög, spanyol, cseh, észt, lengyel, magyar, szlovén, bolgár, román nyelven érhető el a tolmácsolás. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy az interneten is közvetítjük az ülést, és a koordinátorok június 21-i döntései, határozatai, amelyeket június 23-án mindenkinek megküldtünk e-mailben, ezeket hivatalosan elfogadottnak tekintjük, mivel június 28-áig a határidőig senki sem jelezte, hogy gondja lenne ezekkel. Akkor most a gratuláció ideje érkezett el. Luel kollégát megválasztották a brit alsóházba, így többé nem az Európai Parlament tagja. Koordinátor volt itt a bizottságban, ezért az EKR részéről egy új koordinátorra lesz szükség. Dzsambacki kollégának gratulálnék, ő ugyanis az EKR új koordinátora. Hát reméljük jó lesz az együttműködés, kedves kolléga. Zdrojevski úr kért meg, hogy adjak neki röviden szót, hogy tájékoztasson egy rendezvényről, amelyre ma délután kerül sor. Egy belarusz delegáció a társszervező. Tessék, Zdrojevski úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudom, hogy vannak itt a teremben olyanok, akik érdeklődnek a lengyelországi események iránt. Ma 14 órakor a PHS épületben látogatást tesz egy csoport Fehér Oroszország témában. A bolonyai folyamat végrehajtásáról lesz szó. Olyan találkozó ez, ahol a bolonyai folyamat előnyeit fogjuk kidomborítani, illetve a nehézségekről is szó esik, amelyek Belarus esetében megmutatkoznak, úgyhogy a PLS épületben lesz ez, 14 órakor szeretettel várunk mindenkit. Köszönjük szépen, hogy felhívta a figyelmet erre a rendezvényre. Időközben érkezett még néhány kolléga, úgyhogy szerintem kezdjük el a szavazást a négyes napi rendi ponttal kapcsolatosan. A Libel saját kezdeményezésű jelentéséről van szó, a jel jelentés a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 2011. De 11. december 13-i Európai Parlament és Tanács irányelv végrehajtásáról. Sabine Ferhelyen egy jelentéstevő. Köszönöm szépen a konstruktív együttműködést. Az árnyék jelentéstevőkkel nagyon konstruktívak voltak a beérkezett módosítások, és Fabiennek is köszönöm a kiváló támogatást, Szerintem egy nagyon jó véleményt fogunk elfogadni a magunk részéről a Lébe Szakbizottság számára. Köszönjük szépen Fabien számára, továbbítjuk majd a köszönet nyilvánítást, mert ő már úton van Tallinba, de a titkárság biztosan továbbítja majd az üzenetet. A szavazás következik, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Megyünk tovább, kilences módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tízes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. tizenegy mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. tizenkettő mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. tizenhárom mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. tizennégy mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Huszonkettes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Huszonhármas mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Huszonnégy mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 25 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 34-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 35 mellette, ellene, ellenőriznünk kell. A szavazást megnyitottam. Lezártam. 11-11 arányban elutasítva. Harminchat mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Harminchét mellette, ellene, tartózkodók elutasít, elfogadva. Harmincnyolc mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. 38-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. 13-9 arányban elfogadva. 39 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 40 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 46-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 47 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 56-os módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Haladunk tovább, 64-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 66-os mellette, ellene, tartózkodók, szerintem ezt ellenőrizzük, 66-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 11-10 arányban elfogadva. 67-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 68-as két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva a második rész mellette, ellene. Szóbeli módosítással együtt elnézést, mondja az elnök. Igaz, a szóbeli módosításról megfeledkeztem, a második résznél van egy szóbeli módosítás, és lehet, hogy ez a szavazólistájukon még nem szerepel, Szeretné még valaki megindokolni először ezt a szóbeli módosítást, Szilvia? Szeretnénk tudni, hogy mi ez a szóbeli módosítás. Kann ich mal bitte hören, wie denn das Owl Amendment... Elmondaná valaki, hogy mi is ez a szóbeli módosítás pontosan? Das ist ein Owl Amendment, was von der S&D... Ez az SND szóbeli módosítása. Szilvia, bocsánat. Eh, questo emendamento prevede... Nos, ezen módosító értelmében a második részben az utolsó az Internet Service Providers, providers szavakat törölnénk. Tehát a második részből az, hogy Internet Service Providers. Ezt a három szót törölnénk, ez lenne a szobai módosító. Alles klar. Most már minden világos. Van-e valakinek ellenérve? Úgy tűnik nincs. Akkor szavazhatunk róla. De arra is felhívnám még egyszer a figyelmet, hogy a szóbeli módosításokat időben adják le a kollégák, akkor fel lehet őket tüntetni a listákon. Akkor a 68-as módosító második részéről szóbeli módosítással együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 69-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 70-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 71 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 72 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 73 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 74 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 75 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 76 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 83-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 83-asról, lezártam. 12-10 arányban elutasítottuk. 84-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 87 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 85 mellette, szóbeli módosítással. Tulajdonképpen csak egy nyelvi beli változtatásról van szó. Egy end szót fűzünk be. Volunteering for activities and jobs. Activities and jobs. Ez lenne a mondat vége, ez hiányzott a szövegből. Rendben, valakinek van ellenérve, nincs, akkor a 85-ösről szavazunk szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodók. Az SND mellette vagy ellene szavazott? Még egyszer mellette, ellene, rendben, akkor elfogadtuk. 86-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 88-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 94-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 95-ös mellette, ellene, tartózkodók ezt ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 95-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom. 13-9 arányban elfogadva. 96-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 97 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 98 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 99 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 100-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 108-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 11 es komp- kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 110 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 111 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 112 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Most a záró szavazás következik. Név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. 22 igen szavazat, egy ellenszavazat mellett nagy többséggel elfogadtuk. Szeretettel gratulálunk a jelentéstevőnek. Kérek mindenkit, aki szeretné elhagyni a termet, hogy azt lehetőség szerint csendben és gyorsan tegye meg. A szakértőnk, a meghívott szakértőnk, sajnos valószínűleg szintén dugóban ül. Morten, itt maradnál egy pillanatra? Wäre mein Vorschlag, dass wir den Tages... Azt javasolnám, hogy a hatos napi rendi pontot vegyük előre, a költségvetés témáját, mert úgy látom, hogy az árnyék jelentéstevők mind itt vannak, akkor előre vehetjük a hatos pontot, és akkor nem kell megszakítanunk az ülést. Egyetért ezzel mindenki? Rendben, akkor a hatos napi rendi pontunk következik az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése összes szakasz. Egy véleménytervezet megvitatása bár ránk Morten Lokkegárd kollégánk a jelentés tevés, azonnal meg is adnám neki a szót. Tessék. Morten, parancsolj. Thank you, Chair. So, dear colleagues... Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A 2018-as általános költségvetés tervezetével kapcsolatban múlt héten is folytattunk egy egyeztetést. A módosítók benyújtásának határideje e héten hétfői nap volt. Most röviden hadd ismertessem, hogy én hogyan látom a folyamatot. 47 módosító indítvány érkezett összesen a titkársághoz. A kísérleti projektek és előkészítő intézkedésekre vonatkozott a legtöbb módosító. Nem tudok most ezeken végig menni, de annyit elmondhatok, hogy ahogyan tudom, a titkárság holnap küldi ki mindenkinek a módosító indítványokat, és látom, igen, a bólogatás igazolja, hogy ez valóban így lesz. Jövő szerdán lesz árnyékelődői találkozó Strasbourgban, ahol is eh, az eddigi nagyon jó eszmecserékre alapozzuk a további munkát, és eh, remélhetőleg elfogadható kompromisszumok születnek. Javaslatot eh, teszek a a legfontosabb elemekre, az Erasmus Plus, illetve Kreatív Európa, valamint kísérleti projektek, előkészítő intézkedések. Itt szerintem a hagyományos megközelítést kell továbbra is alkalmazni, azaz az A besorolást kapó, esetleg a B besorolást kapó projekteket hagyjuk jóvá. Általában az A-kat szoktuk támogatni, de hát majd meglátjuk, ha meg lesz a lista, akkor a teljes lista ismeretében tudunk majd dönteni. Tehát a vélemény kapcsolatban még a határidőt hadd ismertessem, hétfő 6 óra, az árnyék előadói találkozó projekt, mint mondtam, szerdán eh, lesz 6 eh, órakor. Néhány nagyon világosan megfogalmazott eh, üzenetem van. A jövő szerdai találkozón fogom a kompromisszumos javaslatokat beterjeszteni. Van időnk, hogy megismerkedjenek önök is ezekkel a módosítókkal. Én most csak általános tájékoztatást szeretnék adni arról, hogy amióta találkozunk, én általában milyen irányvonalat követek. Első pont. A bizottság képviselével a mi ülésünk utáni folytattam egy megbeszélést, meghallgattam az ő ajánlásaikat, mi plusz 50 milliót kérünk, amely az Erasmus pluszhoz célos kötötten már a 2018-as évre jóvá lett hagyva. Jelenleg 44 milliót kapna az oktatás és a képzés, a többit pedig a az al, ifjúsági alprogramok. Persze hajlandó vagyok megvizsgálni más arányú felosztást is a kettő között. Második pont, a szolidaritási hadtesttel kapcsolatban még mindig vannak aggályok, mert az Erasmus Plus kárára történne ennek a finanszírozása. Ezt mondtam a bizottságnak, és a bizottság válasza az volt, hogy az európai szomszédsági politikához nem fog kapcsolódni az a transfer, ami az Erasmus Plus-ból kerülne át a szolidaritási hadtesthez. A Kreatív Európa és a polgárok Európája programokra rátérve, hajlandó vagyok támogatni, amit az SND javasolt a Kreatív Európa számára egy nagyobb összeget. Az Európai Öröks, Kulturális Örökség Európai Évének 2018-as finanszírozása, a Kreatív Európa program kapcsán itt nincs külön költségvetési sor, pedig a parlament és a tanács erre kötelezettség vállalt, és 7 milliósról egy látható költségvetési sorban kellene feltüntetni ezt a finanszírozást. Ami a gondoljuk újra Európát programot illeti, itt 2018-ban plusz két milliót kapna ez a program, ez kevesebb, mint a 2016-ban folyosított 6 millió, ezért a véleményben mi felhívjuk a bizottságot arra, hogy hosszú távú megoldást biztosítson az Euronet pluszra, és ezzel kell biztosítani, hogy hatékonyan támogassuk az uniós ügyek független és jó minőségű közvetítését, bemutatását. Tehát ennyit szerettem volna mondani, és jövő szerdán akkor lesz a megbeszélés. Köszönöm szépen, Hortán. Most az árnyék előadók kapnak szót, ha ezt kérik. Szrieszki kollega először kettő percben. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Martán nagyon pontosan ismertette a prioritásokat, és örülök annak, hogy ez az együttműködés nagyon jó az árnyék előadók között és az előadóval. De azért hadd említsek meg néhány problémát is. Két dokumentumról és egy programról van szó. A programban természetesen a 2018 és 20 közötti Eh, MFF-ről van szó, de a 2018-as költségvetésben eh, vonatkozóan mások az előírások, és ez eh, miatt nyugtalankodunk. Itt van például a szolidaritási hadtest. Ennek kapcsán nyugtalanító az is, hogy az Erasmus Plusnak szánt 50 millió úgy tűnik, hogy megkérdőjeleződik, és a szolidaritási hatását az Erasmus Plus-tól átcsoportosított forrásokkal akarják finanszírozni, ez pedig elfogadhatatlan. A több éves pénzügyi keretben már e, nincs is szó erről az 50 millióról, és e, ezek, ez a pénz az Erasmus Plus-ból kerül majd átcsoportosításra. Az Európai Szolidaritási Hattesttel kapcsolatban bármilyen pozitívat is gondolunk, ezt nem szabad, hogy az Erasmus Plus kárára e, történjen ennek a finanszírozása. Ez a finanszírozás még nem biztosított, még nem dőlt el, és mindenképpen küzdenünk kell ezért az 50 millióért az Erasmus Plus számára. A több éves pénzügyi keret eh, az MFF kapcsán kiderült, hogy 2018 és 2020 közötti időszakban elég nyugtalanító az, hogy a kifizetések eh, késedelmet szenvedhetnek. Mert ha megnézzük, hogy a kötelezettségvállalásokra mennyit terveznek, és mennyi a tényleges kifizetés, eh, elképzelhető, hogy akár két évet is csúsznak majd a kifizetések. Ez pedig új problémákat fog okozni. Láttuk, hogy amikor már történt ilyen, most úgy tűnik, mintha megismétlődne ez a probléma. Az Erasmus Plusnál a csökkentés elég jelentős, két millió és a plenáris ülésen is utaltunk arra, hogy az európai intézményeknek küzdeni kell a dezinformáció ellen, a hamis propagandával szembe kell szállnunk, mert ezek diszkreditálják az európai intézményeket. És az Euronet plusz pont egy olyan program, ami a tájékoztatást, az oktatást, a képzést segíti, világosat teszi, hogy az Európai Unió és az intézmények min is dolgoznak. Hogyha itt most két millióval csökkentjük a költségvetést, akkor nem tudunk olyan koherensen eljárni, például olyan dokumentum kapcsolatban, amelyeket egyhangulag fogadnak, fogad el a plenáris ülés. Itt most valami ö, olyan dologról van szó, ami nagyon nehezen elfogadható számunkra. Az előkészítő intézkedések, vagy a kulturális örökség, a statisztikák, hát sok olyan terület van, ahol még igazából nem tudjuk, hogy hol is tart a finanszírozás. A már futó kísérleti projektek kapcsán azonban biztos garantálni kell, hogy pontos képünk legyen, hol is tartanak ezek a programok. Itt nem csak kultúráról van szó, hanem képzésről, oktatásról, a gyermekek neveléséről. Itt fontos, hogy meglegyen a szükséges forrás. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedje meg, hogy köszönetet mondjak az előadónak ezért a kiváló véleményért. Röviden engedjék meg, hogy néhány észrevételt fűzzek egy-két kérdéshez a többit pedig majd módosító formájában szeretném beterjeszteni a jövő héten. Arról szeretném most beszélni, amiről az imént volt szó. Az legutóbbi ülősen is beszéltünk arról, arról a 100 millióról, amit az Erasmus Plus-ra szánnak a pénzügyi keret felülvizsgálatában. Ez a 100 milliós összeg hangzott el, és az lenne a cél, hogy visszakapjuk mindazt, amit a pénzügyi keretben már egyszer elő, amire már történt egy ígéret. Szerintem legalább az, azt az 50 milliót vissza kéne kérnünk, ami már egyszer szerepelt a pénzügyi keretben. Nos, a plusz 50 millió, ugye 50 milliót már megígértek, de a plusz 50 milliót jó lenne, hogyha már idén megkaphatnánk ennek a programnak, és ne feledjük el, hogy a különböző ö, szolidaritással kapcsolatos ö, alapoknak milyen hatása lesz majd a költségvetésre. nagyon fontos az, hogy hangsúlyozzuk, hogy a fiatalokkal foglalkozó, vagy fiatalokkal kapcsolatos programokban mennyire fontos befektetni, beruházni. Lehet, hogy szimbolikus jellegű csak ez az egész, de szerintem, hogyha nem adnánk meg a szükséges támogatást, költségvetést az Erasmus Plusnak, az mindenképpen tragikus lenne. Tehát határozottan azt kell kérnünk, hogy fektessünk be, ruházzunk be az olyan kérdésekbe, olyan költségvetés sorokba, amelynek a célja az, hogy munkahelyeket teremtsük, hogy a fiatalok elhelyezkedését segítsük. Ami pedig a gondoljuk újra Európát illeti, nem értem, hogy ezt hogy keverhetjük, keverhetjük össze az Erasmus plusszal. Úgy tűnik, hogy ezen kezdeményezés keretében egyrészt bizonyos költségvetési sorokat megnyírbálnak, másrészt pedig, másrészt pedig úgy gondolom, hogy olyan fellépést is előirányoz ez a kezdeményezés, amire nincs is meg a jogi alap. Az Erasmus Plus úgy tűnik, hogy egyfajta omnibus, nincs semmiféle konkrétum ezzel kapcsolatban, Szerintem az Erasmus Plus-ra nem úgy kell gondolnunk, mint az aranytojás tojótyúkra, hanem vissza kell adni az összes olyan előirányzatot, amit egyszer már odaígértünk az Erasmus Plus-nak. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Helga Trüppel. Köszönöm Petra. Mortenek is köszönöm, amit elmondott. Egyetértek azzal az ambícióval, hogy a e, Kreatív Európa költségvetését e, növelni kell, ugyanúgy, mint az európai e, polgárok, illetve a kulturális örösség kapcsolatos programokat is. És rátérnék az Erasmus Plus, illetve a Szolidaritási Testület dilemmájára. Az Erasmus Plus pénzekkel kapcsolatban először azt hallottuk, hogy eleget teszünk a kívánságotoknak, és csak az Erasmus Plus részét képező Európai Önkéntes Szolgálathoz csoportosítunk át pénzt, de nem fog ez megtörténni az Európai Szolidaritási Testülettel kapcsolatban. Most viszont olyasmit hallani, hogy az Erasmus Plusból elvesznek 20 eh, milliót, és ezt megkapja a szolidaritási testület, ami nem kapcsolódik közvetlenül az önkéntes eh, szolgálathoz. Utána fogok elni, hogy ez igaz-e. És ha igaz, akkor világosá kell tenni, hogy a mi kívánságunk az volt, és egy, egy kompromisszumot is hajlandók voltunk eh, felvállalni, hogy itt ne friss pénzekről legyen szó, hanem igen, támogatjuk a szolidaritási testületet, és ez egy jó ötlet, de semmiképpen ne, eh, kap, ne kapjon finanszírozást, ez az Erasmus Plus-ból eh, ami pedig az 50 milliót illeti, igen, ragaszkodnunk kell ehhez az összeghez. Mi zöldek kidolgoztunk egy javaslatot arra, hogy ezt a következő költségvetésben hogyan kell felhasználni. a szolidaritási testet kapcsán nagyon óvatosan kell eljárnunk, új lehetőségeket akarunk adni az európai fiataloknak, de semmiképpen nem úgy, hogy ez az Erasmus kárára történjen és az Erasmus Plus programok szenvedjék meg ennek a hátrányait. Elnök, köszönöm. Szilvia Koszta. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az ennék jelentéstevőknek és a jelentéstevőknek, az előadónak, amit elmondott. Azt hiszem, hogy teljesen világos, hogy mi a helyzet, és az is fontos, hogy világosabban lássuk, hogy pontosan milyen szabályok vonatkoznak ezekre a kérdésekre. Első dolog. Kultúrával kapcsolatban egy módosítót fogalmaztunk meg, és egyértelmű, hogy a kultúra programot, illetve más programokat nem tartunk megfelelően tiszteletben, tehát a korábban megadott költségvetéshez képest szeretnénk visszavenni, ez egyáltalán nem tiszteleteljes viselkedés, főleg tudván azt, hogy, hogy mennyire sikeresek ezek a programok. Nos, 2018-ra a bizottsági javaslatok úgy tűnik tehát, hogy alacsonyabbak a korábbinál, illetve az is fontos, hogy az átmeneti időszakban pontosan hogyan alakulnak ezek a, ezek a költségvetések. Aztán szeretném azt is megkérdezni, hogy tudunk-e valamit a Gondoljuk új Európát programról. Ugye úgy tűnik, hogy ez valamilyen módon kapcsolódik az Erasmus Plushoz, ez a program pedig már második vagy harmadik évét éli. Úgyhogy nem, nem szerepelhet ez ugyanabban a költségvetési sorban, mint az Erasmus+. Még egy utolsó gondolat. A kulturális örökség európai éve, éve, nem tudom, hogy ez mennyire világos, de van három milliónk, 2017-re, 18-ra vonatkozva, és a 2018-as költségvetésben van egy emelkedés, de ezt nem a Kreatív Európából kell elvenni, és nem a, más, nem a többi programból. Tehát vegyük észre, hogy itt összesen 3 millió euróról van szó. Vielen, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Azt hiszem, a szakbizottságban messze menően egyetértünk abban, hogy egy nagyon egyértelmű üzenetet kell a bizottság számára megfogalmaznunk ezzel a jelentéssel. Nem fogadjuk el, hogy az Erasmus pluszból csoportosítsanak át pénzt a szolidaritási testület számára, és ha csak nem már az önkéntes tevékenységre szánt pénzekről van szó, az, amely az Erasmus Plus része. Én már magam is többektől hallottam azt, hogy ahol a szakképzésről van szó, azokról a területekről vonnak el pénzt, és ezeket kapja meg a szilodialitási testület. Hát a, világosan kell megfogalmaznunk, hogy ezt nem vagyunk hajlandók elfogadni, és úgy látom, hogy elég nagy a konszenzus e tekintetben itt eh, a szakbizottságban. Most Morten Lökegárnak adom meg még egyszer a szót, és megismételném, hogy július 3-a este 6 óráig lehet benyújtani módosító indítványokat, és ahogyan Morten ezt elmondta, jövő szerdán Strasbourgban eh, találkoznak az árnyék előadók az előadóval, Angolul eh, kell benyújtani a módosító indítványokat, mert nagyon szoros a határidő, és ezt más eh, különben nem lehetne észszerűen kezelni. Morten, egyébként eh, még hagyd vegyem el, hogy a bizottság kimentette magát, előre hoztuk a vitát, és nem sikerült eljönniük, ezt elnézzük nekik de a bizottság kiemelte azt, hogy bármilyen kérdés van, akkor akár írásban, akár telefonon szívesen megválaszolnak minden kérdést. Morton. Köszönöm. Elnök asszony, hogyan nagyon helyesen elmondta az elnök asszony, én is érzem, hogy nagy az egység itt a kulcsfontosságú kérdésekkel kapcsolatban. Nem akarok túl sok megjegyzést tenni, csak a következőt mondanám. Az én értelmezésemben ugye nincs igazán nagy aggályom az Erasmus Plus 50 milliójára vonatkozóan, hiszen ahogyan ezt elmondtam, ez a pénz meg lesz. Inkább az a kérdés, hogy hogyan kerüljen ez felosztásra, erről majd még beszélünk. A szolidaritási hatás vagy testület, hát itt eh, ugyanazok az én aggájaim, és eh, itt eh, nagy küzdelem lesz idén. Mindent megteszünk majd, hogy elérjük azt, hogy az Erasmus plus ne csoportosítsanak át pénzt ide a szolidaritási a testhez. Ahogyan hallgattam a hozzászólásokat, a többiek is ezt gondolják. A következő kérdés, amit Kosta asszony tett fel a módosításokkal kapcsolatban, probléma volt a fordítással, és azt javaslom, hogy ezt beszéljük meg az ülés után, mert igazából nem értettem pontosan, hogy mi volt a kérdés, vagy mire vonatkozott az, amit elmondott. Jó, akkor ezt ellenőrizni fogom, és majd megbeszéljük. Alapvetően tehát egységesen tudunk fellépni, és jövő szerdán majd még a részleteket megbeszéljük. Köszönöm. Köszönöm szépen, Morton. Sok sikert kívánok neked is, és az árnyék előadóknak is. Hát a múlt azért bebizonyította, hogy a költségvetéssel kapcsolatos minden eh, kérdés kapcsán itt a Kulturális Szakbizottságban nagyon egységesen tudtunk fellépni. Reméljük, hogy ez idén is így lesz, eh, és eh, kevés problémánk lesz, legalábbis itt ebben a szakbizottságban. Ha majd persze lehet, hogy küzdenünk kell azért a tanácssal és a bizottsággal. Köszönöm szépen. Most visszalépünk egyet a napi rendünkben. Következik az ötödik napi rendi pont. A Kulturális Bizottság által kért a tematikus főosztály megbízásából készített tanulmány, amelynek a címe Közös értékek oktatása Európában. 2017. januárjában kértük meg a tematikus főosztályt, hogy készítsék el ezt a tanulmányt. Ez most el is készült, és ma kerül sor a bemutatására. Szeretettel üdvözlöm Will Föhlers urat az Ütrechti Egyetem Humántanulmányok Intézetéből, és kérem, hogy röviden 10 percben ismertesse velünk a tanulmány legfontosabb pontjait, és szeretettel köszöntöm itt a Kulturális Szakbizottságban. Good morning, everybody. I will speak... Jó napot kívánok mindenkinek! Angol fogok beszélni, ugyan holland az anyanyelv, de angolul beszélek most. For giving me the opportunity. Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm szépen, hogy elő adhatom, bemutathatom ezt a tanulmányt. A mai napom arról fogok beszélni, hogy hogyan lehet Európában a közös értékeket tanítani, arról fog ez szólni, hogy a demokrácia és a tolerancia értékeit hogyan valósítják meg a tagállamok az iskolai oktatásban. Phil Fögelersnek hívnak, és az Ütrechti Egyetem eh, humán tanszékén tanítok. Egy 2015-ös párizsi nyilatkozatban az Európai Unió oktatási miniszterei azt kérték, hogy az oktatásban a közös értékekre nagyobb hangsúly helyezkedjen, konkrétan a demokráciát és a toleranciát ezeknek az értékeknek az oktatását emelték ki. A demokrácia és a tolerancia mindig is alapvető Európai Uniós értékek voltak. A kutatási kérdés az volt, hogy milyen oktatási politikát gyakorolnak a tagállamok ezeken a területeken, tehát a 28 tagállam a toleranciát, illetve a demokráciát hogyan tanítják a középiskolában. A továbbiakban TCV rövidítéssel fogom illetni a közös értékek tanítását. Először is egy oktatáspolitikai tanulmányt végeztünk 28 tagállamban, és természetesen szakértőket is bevontunk ebbe. Utána pedig a tananyagot, a tanmenetet tanulmányoztuk 12 országban, itt leginkább a gyakorlatra koncentrálunk. Itt interjúkat is készítettünk, illetve esett tanulmányokat is lehet olvasni a jelentésünkben. A few words about a... Uh, uh, Néhány szóval arról, hogy milyen konceptuális kerettel dolgoztunk. Két alap koncepcióból indultunk ki. Először is a demokrácia elemeit hogyan tanítják, hogyan oktatják, politikai részvétel, demokratikus politika, döntéshozatal, illetve a demokratikus társadalom. A szabad és inkluzív társadalom kérdése. A második alapkérdés, amit megvizsgáltunk, a tolerancia volt, itt is három dolgot vizsgáltunk. Emberközi tolerancia, a szociális és kulturális csoportok közötti tolerancia, illetve az inkluzív társadalom, a befogadó társadalom kérdése. A szakpolitika hatását vizsgáltuk az iskolákban. Az iskolákat is, az iskolákban is a erkölcsi oktatás, az, az érték oktatás, illetve az állampolgári ismereteket külön választottuk, a történelem, a földrajz, tehát az érték alapú tantárgyakat külön választottuk, megnéztük a különböző projekteket, a módszertant, az iskolai kultúrát, illetve az iskola összetételét a diákokra, illetve a tanárokra vonatkozóan. Ami a szakpolitikát illeti, a célokat, az intézkedéseket és az iskola autonómiáját is vizsgáltuk, kontextus szintjén pedig a közösség, illetve a civil szervezetek fellépésének hatását vizsgáltuk az iskolákra. Nézzük az eredményeket. Milyen eredményekre jutottunk a tanulmány során? Egyre jobban odafigyelnek Európában az értékek tanítására, demokráciát és toleranciát ide értve az összes tagállamban. Tehát az EU-s tagállamok felében meglehetősen fontos ezeknek az értékeknek az átadása. Sajnálatos módon azonban más területeken még mindig hiányzik a figyelem ezen tárgyak iránt. Ajánlásunk az, hogy intenzív dialógust kéne ösztönözni az Európai Unióban, és ezáltal is megpróbáljuk nagyobb figyelmet szentelni a közös értékeknek, illetve a különböző értékek, innovatív gyakorlatok, látásmódok, jövőképek, illetve a bevált gyakorlatok végrehajtását kéne ösztörözni. Vajon az ezzel kapcsolatos szakpolitikát hogyan valósítják meg a tagállamok? A tagállamok között eltérő szinten valósul meg ez tehát, hogy milyen intenzitással tanítják a közös értékeket. Sok mindennek nincsen gyakorlati megvalósulása, az iskolákban, például útmutatások vagy tantárgyak formájában ez nem valósul meg. Illetve a szakpolitikában is vannak hiányok, a szándékok, illetve a konkrét intézkedések között elég nagy a hiáltus. A gyakorlatban tehát az látható, hogy vannak olyan iskolák, amelyek nem figyelnek a közös értékek átadására. Egyes iskolákban odafigyelnek erre, máshol nem. Ajánlásunk az lenne, hogy az EU-s tagállamokban sokkal konkrétabb lépésekkel kéne szabályozni a közös értékek tanítását. Illetve a szakpolitikának arra kére, arra kére felszólítani az iskolákat, hogy ezt meg is tegyék, tehát oktassák a közös értékeket. Mi a gyakorlat az iskolákban? A tagállamok felében van olyan tantárgy, amely értékekkel foglalkozik, például erkölcs, erkölcsi oktatás, vagy vagy állampolgári ismeretek. Sok esetben más tartárgyak részét képezik ezek a dolgok, például történelem órán tanítják ezeket, de külön figyelem nem jut ezekre. Nagyon sok olyan iskola van, ahol vannak kultúra közi, vagy kultúrákat összekötő tevékenységek, de ezek nem közvetlenül kapcsolódnak a tananyaghoz. Nagyon font, fontos megjegyezni azt is, hogy nem túl sok olyan módszer van, módszert alkalmaznak a tanárok, amely a párbeszéden alapszik. Sajnos a demokratikus kultúrával kapcsolatban nincs túl, nincsenek túlságosan jó öm, tapasztalataink, de vannak bizonyos kapcsolata a közösség illetve a civil szervezetekkel. Azt ajánljuk, hogy a ezeknek az elemeknek az integrált használatát kéne megvalósítani az iskolákban, illetve az iskola és a külvilág közötti kapcsolatot is szorosabbra kell vonni, hogy a közösség, illetve a civil szervezetekkel a kapcsolatot megerősítik. Mi a helyzet a koncepcióval kapcsolatos eredményekre? Alapvetően a politikai részvételre koncentrálnak ezek a tárgyak az iskolákban, kevésbé a toleranciára, kevésbé foglalkoznak azzal, hogy inkluzívabb vagy igazságosabb legyen a társadalom. Azt hiszem, hogy ezt még el kéne mélyíteni. A toleranciával kapcsolatban leginkább a személyes toleranciáról van szó, illetve azért foglalkoznak a különböző társadalmi csoportok közötti toleranciával, de az inkluzív társadalom képítéséről kevés szó esik. A következőt ajánljuk a tagállamoknak, illetve az iskoláknak. A demokrácia és a tolerancia összes elemét ugyanolyan szinten kéne felkarolni, hiszen ez rendkívül fontos az iskolákban. A, a tolerancia koncepcióján is el kell gondolkodni, például sokszor a tiszteletteljes interakció fontosabb, mint a tolerancia. Végkövetkeztetésünk. A szándékok és az intézkedések között hiátus van a szakpolitikában, tehát a papírra fektetett célok és a konkrét intézkedések között van egyfajta eltérés, illetve maga a szakpolitika és a gyakorlat között is van egyfajta különbség, az országok között is komoly különbségek vannak. Az lenne a javaslatunk az EU-nak és a tagállamoknak, hogy a demokrácia és a tolerancia oktatásában az összes elemre jobban figyeljenek oda. Már most is vannak nagyon érdekes és jó példák, ezeket kéne, ezeket az innovatív gyakorlatokat elterjeszteni. Nagyon fontos lenne, hogy az iskolák közötti és az, az országok közötti kapcsolatokat erősebbre vonják. Jó lenne, hogy ha sokkal nagyobb hangsúly kerülne a demokrácia, illetve a tolerancia oktatására a tagállamokban. Köszönöm. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönjük ezt a kiváló előadást, illetve a tanulmány bemutatását. Úgy gondolom, hogy nagyon sok információt kaptunk a munkánkhoz. Többen is szót kértek, Zver kolléga az első tessék. dobro predstavitev. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani ezért az előadásért, köszönet a kutatásért, a tanulmányért. Az elmúlt években már én többször is elmondtam azt, hogy ilyen típusú kutatásból hiány van. A közös kulturális örökségünk a minket összekötő legerősebb kapocs az Európai Unióban. A kultúra, nagyon szorosan összeköt minket sokkal szorosabban, mint az acél közösség vagy az európai intézmények. Európának van közös kulturális öröksége, de pontosan miről van szó? Itt alapvetően római hagyományokra, a görög filozófiára, a keresztény hitre, a modernizmusra, hogy mire kell gondolni. Vannak közös értékeink, közös a történelmünk. Szerintem ezek a közös értékek alapvetően a demokrácia és tolerancia értékek köz, körül forognak. Ezek politikai alapok, természetesen a szolidaritás, az emberi méltóság, a béke, az egyenlőség, a nemek közötti egyenlőség, ezek is olyan alapelvek, amelyek meghatározzák Európát, és amelyek mellett ki kell állnunk. Hogy egy más kultúra érkezik az Európai Unióba, amelyek nem rendelkeznek ezekkel az értékekkel, akkor is ki kell állnunk ezen értékeink mellett. Ön is arra a következtetése jutott, hogy az iskoláknak rendkívül fontos szerepe van, de természetesen a sajtóra, és a politikai életre is gondolnunk kell, ők is felelősek azért, hogy ezeket az értékeinket meg tudjuk védeni. De igaz ez a családi körre is, a szülőknek kulcsfontosságú szerepe van, a fiatalok az elsődleges értékeiket a családból kapják, de az iskoláknak is nagyon fontos a szerepe. A tagállamok és az Európai Unió hatással lehet az iskolák működésére. Egészen mostanáig arról beszéltünk, hogy értéksemlegesnek kell lenni az iskoláknak, mert nem az iskolákon keresztül kell az értékeket megvalósítani. Szerintem az iskoláknak lehet pozitív és proaktív szerepe abban, hogy a társadalmunkban a gyermekek gondolkodásmódját kialítsák, befolyásolják, ez egyfajta alapfeltétele annak, hogy jól működjenek az Európai Unióban a demokratikus intézmények. Köszönjük szépen, Szilvia Costa. Um, Ez egy nagyon fontos kutatás, tanulmány. Örülök annak, hogy a különböző tagállamokat átvilágították, hogy megnézték, hogy hogy alakulnak a pedagógiai gyakorlatok az iskolákban az értékek oktatásában, és pontosan hogy néz ki a tananyag a tagállamokban. Ez a pozitívabb észrevételem ezzel kapcsolatban. Tehát ez az átvilág, átvilágítás a 90-es azt mutatja, hogy a 90-es évektől kezdve a kutatásnak kicsit nagyobb a szerepe a tagállamokban, vannak konkrét programok, illetve útmutatások, amelyek arról szólnak, hogy milyen értékeket kell megvalósítani az iskolákban, vagy átadni az iskolákban, tehát például az erkölcsi oktatás kérdése. Ez azért is fontos, mert európai szinten is tudnunk kell, hogy pontosan mit tehetünk. Aztán második dolog, a, arra jutottak, hogy a tagállamok egyik felében ez komoly, ennek a kérdésnek nagyon nagy fontosságot tulajdonítanak, másokban nem. Aztán az iskoláknak is tanulnia kell. Nagyon fontos, hogy legyen egyfajta kapcsolat az iskola és a külvilág között. Sokol az iskolában például vannak olyan tananyagon kívüli um, tantárgyak, úgymond, vagy tevékenységek, amelyek erre irányulnak. Egyébként kreditet is kaphat egy-egy diák, akkor, hogyha valamilyen önkéntes tevékenységben vesz részt, ez is a toleranciához tartozik. Utalt a Párizsi Oktatási Miniszteri nyilatkozatra is. Valóban az volt a legfőbb üzenet ebben a nyilatkozatban, hogy a toleranciát és a demokráciát jobban kéne oktatni. De én szerintem de én szerintem a békés együttélés, illetve a szolidaritás összes problémáját a tolerancia és a demokrácia oktatása még önmagában nem oldja meg. Szerintem az Európai Unió alapértékeikkel visszamenni az emberi méltányosság, szolidaritás, a béke, a nemzetközi együttműködés, tehát nem csak a toleranciára és a demokráciára van szükség, hanem a többi alapértékre is. Nem tudom, hogy hogy választották ki a demokráciát, illetve a toleranciát. Miért ezt a két értéket emelték ki? Ezt önök döntették el? Ne felejtjük el, hogy elég nagy oktatási válságról beszélhetünk az Európai Unióban. Az interkulturális oktatásról nincs szó például a tanulmányban, az inkluzív iskolákról sem végeztek kutatást. Például Olaszországban elég komoly téma, ami mindenkit foglalkoztat, hogy a fogyatékossággal élőket hogyan vonják be az oktatásba. Ezt a kérdést nem vizsgálták. Szerintem ez egyébként kiváló kiindulási alap, lehet, hogy egy kicsit a hatályt ezt tágabbra kéne vonni a jövőben. Köszönöm. Hát, Nagyon szépen köszönjük Helga Trüppel. Nagyon szépen köszönöm. Három nehéz elemet szeretnék kiemelni. Három problémás elemet szerintem ezek elengedhetetlenek a vita szempontjából. Nemrégiben láttam egy tévés programot, amely egy magyarországi faluról szólt, és az Orbáni politikáról. Orbán azt mondta, hogy az etnikai homogenitás koncepcióját követi. Ennek az etnikai homogenitásnak a koncepciója szerintem nincs összhangban a demokráciával és a toleranciával, mert a tolerancia mindig azt jelenti, hogy a különböző kisebbségekkel szemben nyitottak vagyunk. Nyilván mindenkinek megvannak a saját értékei, de meg kell keresni a közös pontokat a konfliktus kezelésben, és az nem megoldás, hogy a más etnikai háttérrel, vagy kulturális, vallási háttérrel rendelkezőket egy, egy, egyszerűen kirekesztjük a társadalomból. Második dolog, a német Süddeutsche Zeitungban nemrégiben um, az egyik um, egy tudós, Julia Kristeva megjelentetett egy cikket um, a franciaországi helyzete kapcsolatosan, majd, besz, majd írta fiatal franciák, uh, fiatal francia férfiak helyzetéről, akik algériai származásúak, ugyanis gondot okoz az, hogy Franciaországban a mainstream társadalom sohasem foglalkozott az algériai háború történetével, a gyarmati múlttal, és hogyha az ember máshogy akar hozzáállni a problémához, akkor Franciaországnak igenis szembe kell néznie a gyarmatosítás kérdéseivel és azzal, ami Algériában történt. Ugyanis ezek a férfiak, akikről szó van a cikkben, fiatal francia állampolgárok, de valójában nem érzik Franciaországhoz, Franciaországba tartozónak magukat és ez nagyon súlyos problémákat okoz, sokszor a terrorizmussal is vannak összefüggések. A nyitottság, a tolerancia és kérdése, és az, hogy hogyan bánunk a társadalom olyan csoportjaival, akik nem érzik a társadalom fősodrához tartozónak magukat, ezeket kezelni kell. Néhány hónappal ezelőtt aztán volt itt az Európai Parlamentben is egy nagyon érdekes vita, a zsidó közösségek jövőjéről Európában. Itt járt egy rabbi, aki azt mondta, hogy az antiszemitizmus talán nem a zsidók szempontjából a legnagyobb probléma, hanem a mainstream társadalmak, a többségi társadalmak szempontjából igazán nagy probléma, mert ha elveszítik a képességüket, hogy kezeljék a másságot, a nyitott, és elveszítik a nyitottságukat, akkor nem tudnak már más háttérrel rendelkező emberekkel kapcsolatot teremteni. Hogyha az értékek tanításáról beszélünk, akkor szerintem elengedhetetlen, hogy az iskolákban, az intézményeinkben és a politikai vita során megteremtsük a lehetőségét annak, hogy a különböző háttérrel rendelkező embereket bevonjuk az eszmecserébe. Ne csak róluk beszéljünk, hanem velük, egy, velük beszéljünk, velük folytassunk párbeszédet. Erre szükség van az iskolákban és az intézményekben is. Ez nem azt jelenti, hogy ők mind, nekik mindig igazuk van, de hogyha ezeket a kihívásokat kezelni akarjuk, akkor Szerintem egy nyitott társadalom megteremtése szempontjából ez a fajta párbeszéd elengedhetetlen. Nagyon érdekesnek tartottam, amit mondott, nevezetesen, hogy a bevált gyakorlatok megosztására van szükség, de szerintem néha egyfajta gondolatbeli váltásra, paradigmaváltásra is szükség van. A kérdés mindig az, hogy hogyan kezeljük a konfliktusokat, vagy egyszerűen csak a szőnyeg alá söpörjük őket. Ez utóbbi szerintem nem realisztikus opció. A kérdés az, hogy hogyan lehet ezt megoldani, és hogyan lehet az embereket jobban bevonni. Ez a megválaszolandó kérdés szerintem mindannyiunk számára. Köszönöm. Köszönjük szépen Helgának, még ketten kértek szót, és utána le is zárnám a felszólalók listáját. Sojdrova asszony a következő. Děkuji za eh, udělení slova. Já děkuji vám za prezentaci studie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy bemutatta ezt a tanulmányt, amely nagyon érdekes és nagyon fontos is. Megnéztem a Csehországgal kapcsolatos adatokat. Így én is cseh képviselő vagyok, és a mi szemszögünkből nagyon fontos ez a tanulmány. Nagyon jól elmondta azt, hogy mi az, ami Csehországban zajlik. A tanulmány jól érzékelteti, hogy a közös értékekkel kapcsolatosan mi történik. Nagyon érdekesnek találtam azt a megjegyzését, hogy a tantermeknek egy biztonságos platformot kell képviselnie, ahol meg lehet vitatni az aktuális kérdéseket. Pontosan ez az a pont, ahol nekünk még javítanunk kell a dolgokon, elég időt kell szállni az aktuális kérdések megvitatására, és a tanárok folyamatos oktatása, továbbképzése szintén nagyon fontos szerintem. Nagyon fontosnak tartom az oktatók továbbképzését ebben az összefüggésben. Ön az előadásában többször is elmondta, hogy a legjobb gyakorlatok megosztására van szükség. Fontos, hogy a tagállamok szintjén, az iskolák szintjén, az oktatók szintjén, osszák, szintjén is megtörténjen ez. Szerintem ez egy alapvető eszköze a közös értékek közvetítésének. Ezáltal a legjobb módszereket meg lehet osztani a különböző tagállamokon átívelően. Most pedig rátérnék arra, amit Helga Trüppel mondott, beszélt a közös értékekről, és elmondta, hogy érdemes megnézni, hogy a különböző tagállamokban hogyan sikerül a közös értékeket közvetíteni, és hogyan érzékelik ezeket a közös értékeket. Mi az európai szinten az Európai Unió szintjén tevékenykedünk, szerintem a mi feladatunk abban áll, hogy megnézzük, hogy hogyan tudunk azoknak a tagállamoknak segíteni, hogyan tudunk a tagállamoknak segíteni abban, hogy a közös értékeket közvetítsék a fiatalabb generációk felé. A kérdésem az, hogy ön szerint mely eszközök a legfontosabbak ebben? Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, Marinov úr. Thank you for study, thank you. Köszönöm szépen a tanulmányt, köszönöm szépen a, az elmondottakat is. Könnyű beszélni ezekről a témákról, és nagyon könnyű bírálatokat is megfogalmazni, hiszen egy kevéssé kézzelfogható témáról van szó. Szeretnék mondani néhány szót, ami talán a tágabb kontextusra vonatkozik. Amikor közös értékekről beszélünk, akkor látni kell, hogy a demokrácia egy politikai koncepció, a demokrácia egy folyamat. Paradoxonnak tartom azt, hogy a demokráciát értéknek tartjuk. A demokrácia egy politikai rendszer, egy folyamat, nem pedig egy érték. Az adott társadalom értékeitől függően a demokratikus rendszer, mint olyan, nagyon különbözőképpen működhet működhet úgy, hogy illiberális demokráciához vezet, totalitárius rendszer kialakulásához vezet, és aztán az értékek alapján vezethet olyasmihez is, amire általában gondolunk, amikor demokráciáról beszélünk. Azoknak az értékeknek az oktatása, amelyek a demokráciát működőképessé teszik, ez a fontos. Nem elég azt mondani, hogy a demokrácia mint olyan jó mert a fiatalok előbb-utóbb rájönnek arra, hogy a demokrácia kombinálható a rasszizmussal, és lehet, hogy aztán hirtelen rájönnek, hogy ők kisebbségi pozícióban vannak, és akkor radikalizálhatóvá válnak. Szerintem az értékeket jobban körül kell írni. A szabadság, a szolidaritás, a méltóság, a nemek közötti egyenlőség, ezekre az értékekre gondolok és akkor utána meg tudjuk vizsgálni azt, hogy hogyan működnek ezek az értékek olyan országokban, amelyek azt mondják magukról, hogy demokráciák. Biztos vagyok abban, hogy a nemek közötti egyenlőség a legtöbb országban például nem probléma, olyan országokban, ahol azonban más téren megmutatkozik az egyenlőtlenség. És akkor rájöhetünk arra, hogy az egyenlőség, illetve egyenlőtlenség értelmezésében nagyon nagy különbségek vannak. És aztán, hogyha ezeket az értékeket körülírtuk, akkor már világosá válik, hogy mik a gondok az adott tagállamokban. Én úgy gondolom, hogy bizonyos posztkommunista országokban semmibe veszik ezeket az értékeket, amelyeket említettem, és ezért nem stabil a demokrácia, de most a részletekre nem térnék ki. És szeretnék még egy dolgot elmondani a vita kapcsán. Én úgy tapasztaltam a saját pályafutásom során is, hogy a különböző oktatási módszerekről is beszélnünk kell, mert ezek nagyon fontosak. És nagyon fontos, hogy a fiatalokat bevonjuk a demokratikus eljárásokba, amikor még iskolába járnak, egyetemre járnak, már akkor be kell őket vonni. Nyilván más és más módszereket kell alkalmazni, életkortól függően, de azt hiszem, hogy ezzel a demokráciával kapcsolatos értékdeficitek orvosolhatók lennének, nagyon konkrét közös oktatási módszereket kellene lefektetni szerintem az értékekkel kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Még Erdős úr van itt a listámon. A szót nem akarom más irányba vinni a beszélgetést, de Helga Trüppel szavéra nyilván reagálnom kell, engedjék meg. Tehát amikor ő azt mondja, hogy Orbán Viktor etnikai homogenitásról beszél, az nyilvánvalóan az a migrációra szóló válasz. Tehát itt kizártnak tartom, legyen kedves, hozzon ide egy ilyen cikket nekem, egy ilyen újságcikket. Hogyha etnikai homogenitásról beszél Orbán Viktor, akkor az nyilvánvalóan a migráció kérdéséről szól. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy érték, ez egy nagy európai érték, hogy erős nemzetek Európája legyen. Mi ezt kívánjuk föntartani. A menekülteket természetesen be kell fogadni, de a migránsoknak a 90%-a az nem menekült, ez gazdasági bevándorló. Ez egészen más. Beszélhetnénk a migráció kérdésköréről is, hogy a migrációt hogy kellene megállítani. Te, a mi véleményünk szerint természetesen már Líbiánál meg kellene állítani a a migrációt. Ezt az egész kérdéskört teljesen el kellene vinni innen. De nem akarom elvinni a, a beszélgetés témáját, mindenképpen erre reagálnom kellett, mert egy valótlánság hangzott el. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen. Most a bizottságtól kérdezem, hogy szeretne mondani valamit még a tanulmányhoz kapcsolódóan. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a nagyon érdekes eh, előadást is. Szilvia eh, Kálmánnak eh, hívnak a Párizsi nyilatkozat utóéletének a gondozásával foglalkozom. Üdvözlöm ezt a tanulmányt, amelyet az Európai Parlament készítetett el talán nem is lehetne aktuálisabb, hiszen um, folyik a gondolkodás a tanácsi ajánlásokkal kapcsolatban, hogyan tudnánk a szociális inklúziót erősíteni, és a formális, illetve uh, nem formális oktatás keretei között erősíteni a közös európai értékeket. Egy uh, konzultációs folyamat is indult, pontosan az, hogy azzal kapcsolatban, hogyan lehet ezeket az értékeket erősíteni. El kell jutni a választókhoz, szeretnénk, ha minél többen részt vennének ebben a, ebben a kampányban, vagy a konzultációban, mert több mint 200 válasz érkezett eddig is konzultáció során nehéz kérdéseket veszünk fel mi a leghatékonyabb módszer a közös értékek terjesztésével kapcsolatban, hogyan tudunk legjobban segíteni a tagállamoknak ezen értékek megerősítésében. A konzultáció a terveink szerint 2017-ben befejeződik, és utána az a célunk, hogy az összegyűjt ismereteket konszolidáljuk, megnézzük, hogy mi az, ami működik, és segítsünk a tagállamoknak ahogyan megtalálásában. Az előadásban említett több kulcsfontosságú elemet, amelyek igazán segíthetnek. Egyébként a teaching values kifejezés nekem nem tetszik, tehát értékek kell tanítani, hát az értékeket nagyon nehéz tanítani, ezeket az értékeket el kell sajátítanunk a saját eh, tapasztalataink alapján. Eh, persze sok minden segíthet ebben, a eh, tanterv, a tanárok felkészültsége, a demokratikus iskolai kultúra, együttműködés a civil társadalommal. Sok olyan elem van, amit vizsgálunk, és megpróbáljuk ezt a munkát konszolidálni. Egy az IT 22 munkacsoport, IT 2020 munkacsoport foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. A tagállamok képviselői, civil szervezetek képviselői, nemzetközi szervezetek képviselői, a tagjai ennek a munkacsoportnak pont ezzel a kérdéssel foglalkoznak, hogyan lehet az oktatás segítségével erősíteni a társadalmi befogadást, az inkluziót és a közös értékeket. Üdvözöljük tehát a munkát, ez egy kitűnő input, nagyon is összhangban van azzal a munkával, ami nálunk zajlik. Természetesen saját magunk is gyűjtünk tényeket, a, egy hálózatunk egy átfogó tanulmányt készítetett az európai polgárság kérdésköréről. Ez kicsit majd szélesíti a egy 2012-ben már közzétett jelentésünket. Ősszel fogjuk e-, ezt e, a kibővített e, jelentést közé tenni, ami a polgárság, európai polgárság oktatás kérdéskörével foglalkozik. Hadd említsem meg, hogy néhány napja az Európa Tanács is kiadott ezzel a témával kapcsolatban egy jelentést, és a következtetések nagyon hasonlóak, hasonló üzeneteket fogalmazott meg. Eh, nagyon fontos, eh, hogy eh, hiányosságok vannak, és nagy különbségek vannak a tudatosság, illetve a valóságban, a megvalósítás között. Tehát különböző perspektívából vizsgálják a kört ezek a különböző tanulmányok, de a végén egy átfogó képünk lesz a témáról, ami egyébként nagyon komplex, és ezért jó, hogyha sok megközelítés alapján vizsgáljuk a kérdéseket. Még egyszer köszönöm az értékes munkát, együtt fogunk működni a parlamenttel és a Kult szakbizottsággal az egész kérdéskör kapcsán. Köszönöm szépen! Köszönöm a nagyon értékes hozzászólásokat, és most, hogyha Főkelers úr, kérem, hogy ha lehet, akkor öt percbe sűrítve reagáljon még az elhangzottakra. Köszönöm mindenkinek, hogy pozitív megjegyzéseket tettek, ezeknek nagyon örülünk. mind a 28 tagállam szakértői dolgozunk együtt, nagyon jól, és meglepett az, hogy amikor ezzel a kérdéssel foglalkozunk, akkor mindenki azt gondolta, hogy ez egy rendkívül fontos téma. Köszönöm tehát még egyszer a pozitív észrevételeiket. Többen beszéltek a demokrácia és a tolerancia koncepciójáról a jelentésben mi nem mondtuk ki azt, hogy ezek nagyon fix, rögzített fogalmak, hogy mi a tolerancia, mi a demokrácia. Persze van elképzelésünk arról, hogy ezek mit jelentenek, de egy folyamatos párbeszéd zajlik arról, hogy mi is a pontos tartalma ennek a két kifejezésnek, két koncepciónak. A demokrácia különböző formái és a tolerancia különböző szempontjai között is lehet különbséget tenni sokszor egy kicsit túl negatívan értelmezzük a toleranciát, mi sokszor szívesebben használunk más szavakat, mint tisztelet, adás stb. De a tolerancia nem mindig egyértelmű. De biztos, hogy a szabadsággal, a méltósággal, az együttéléssel összefügg a demokrácia és a tolerancia fogalma, nem mondjuk azt, hogy az oktatás során tanítani kell ezeket az értékeket, de az oktatás során a tanárok és a diákok egy párbeszédet kell, hogy folytassanak arról, hogy ez a e, két fogalom mit, mi is jelent, ugyanúgy, ahogy a társadalomban is e, ezeket a kérdéseket fel kell tenni. A különböző szinteken, az Európai Unió szintjén, a tagállamokban, az osztály, az iskolák, az osztályok szintén eh, kell, hogy legyen egy párbeszéd ezekről, erről a két eh, fogalomról, illetve hogy arról, hogy hogyan lehet az embereket bevonni abba, hogy megvitatás, megvitassa az egész társadalom ezeket a eh, koncepciókat. De alap, hogy Európa elfogadja ezt a két fogalmat, ezt a két koncepciót, hiszen erre épül a demokrácia és a toleranciára az egész Európai Unió. A vita, az egyeztetés, a beszélgetés, ez a legfontosabb a közös értékek közvetítésével kapcsolatban. Az első hozzászól azt mondta, hogy az oktatásnak semlegesnek kell lenni. Nos, a semlegesnek. nem. Nem, az oktatás az sose lehet semleges. Lehet, hogy nem beszélünk konkrétan értékekről, de azt mondani, hogy semlegesen dolgozunk, az nem. Én egy ilyen pozitívabb, proaktívabb hozzáállást javasolnék az értékekkel, értékeinkkel kapcsolatban. Az olasz képviselőnő kérdésére mondanám a következőt Nincs Olaszországról tanulmány, de olasz szakértők nagyon érdekes dolgokat mondtak. Olaszországban a, a kormány azt kérte a helyi közösségektől, az iskoláktól, különböző csoportoktól, hogy működjenek együtt. Valóban sok, nagyon fontos lenne sok sokkal több helyi együttműködés, más tanulmányokban is talán jó lenne, ha erről többet olvashatnánk. Azután itt a hogy mi a mainstream. Nos, az embereket be kell vonni a, a vitákba. Egy másik tanulmányban, vagy kutatásokat folytat hallottunk a nemzeti orientációról, ez egyre erősödik az iskolákban is, és az egész Európai Unióban de a, még a nemzeti, nem nacionalista, hanem nemzeti orientáció tehát nagyon erős. És ez nem mindig kritikus. Ha megnézzük, a, visszanézünk a történelembe, például a Hollandia, az én hazám, itt a történelmünknek az árnyoldalaival is azért foglalkozni kell, azzal is szembe kell nézni. Köszönöm ezt a pozitív megjegyzést a cseh jelentéssel kapcsolatban. A Károly Egyetem egyik kutatója készítette egy nagyon jó munka, és a kutató amellett érvel, hogy az osztályi termekben akarjuk megvitatni ezeket a kérdéseket, akkor minek előtt a tanárokat kell támogatnunk abban, hogy idézőjelben ellentmondásos kérdéseket is vitassanak meg az, az osztályban. Tehát olyan légkör kell az iskolákban, ami ösztönzi, serkenti, a, elősegíti a párbeszédet, a beszélgetéseket. Persze, többféleképpen lehet tanítani, nem csak a hagyományos módon, hanem inkább dialógus folyosos formában. Én a demokratikus tanítás mellett érvelnék. Nekem meg kell egyszerűen a gyerekeknek tanulni, hogy megélni a demokráciát az iskola mindennapokban is. És örültem annak, amit a bizottságtól hallottunk, hogy más tanulmányokkal is integrálják a saját munkájukat. Még egy dolgot hagy mondjak el, sokszor ez egyfajta szakpolitikán belül is vannak szakadékok, nem csak különböző szakpolitikák között. Sokszor, sok országban nagyon gyönyörűek a célok, csak éppen azt nem, ezeket a célokat nem valósítják meg konkrét intézkedésekkel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, hogy bemutatta a tanulmányt, köszönöm a válaszait, a kitekintést, az értékelést. A vita is rámutatott arra, hogy ez a tanulmány nagyon hasznos lesz a mi munkák szempontjából is, és persze a bizottságtól is kapunk még támogatást Szerintem ennél talán nincs is fontosabb kérdés, hiszen itt a társadalmi kohézióról van szó, és fontos, hogy a társadalomban való részvételt mindenki számára megadjuk, hogy mm, az emberek úgy érezzék, hogy részesei a, a társadalmuknak és az iskolák eh, sokat kell, hogy tegyenek, át kell, kell, át kell hidalni ezeket a szakadékokat. Szerintem ez az egyik legfontosabb feladat, amelyel a következő években sürgeten kell foglalkoznunk, eh, hiszen eh, nem szabad, hogy emberek úgy érezzék, hogy őket az utcérén hagyták, hogy nem részesei a társadalomnak, hogyha, hogy nem, tudják azon, nem tudnak azonosulni a társadalommal, mert akkor ezzel a társadalom ellen küzdeni fognak szélsőséges esetben. És ez, ez olyan intézkedésekre van szükség, hogy ezt megakadályozzuk, hogy a gyerekeket képessé tegyük arra, hogy párbeszédet folytassanak, hogy megtanulják, hogy mit is jelent a demokrácia, és mik azok az értékek, amelyek közvetlenül szorosan kapcsolódnak a demokráciához. Még egyszer nagyon köszönöm a munkáját, és köszönöm, hogy ma itt volt velünk. Können nahtlos weitermachen, weil... Folytathatjuk rögtön? Ugyanis a Just in Time pont a legjobb időben megérkezett a kollega a bizottságtól. Üdvözlöm Önt itt a szakbizottságban. Következik a hetedik napi rendi pont, eszmesere a bizottsággal, a kulturális örökség európai évének előkészítése, ugye ez jövőre lesz. Itt mindenek előtt a végrehajtásról, a megvalósításról van szó. Köszönöm a bizottságnak, hogy eh, eljöttek, és eh, ma tájékoztatást adnak, eh, válaszolnak a kollégáink kérdéseire. Itt a szakbizottságban a kulturális örökség eh, európai éve szívügyünk, és rendkívül fontosnak tartjuk, hiszen itt a kulturális örökség kapcsán akár materiális, akár immateriális értelemben ezt mi egy nagyon nagy értéknek tartjuk és az Európai Parlament eléggé vehemensen küzdött, hogy legyen ilyen kulturális örökség európai éve, tehát maximálisan tudunk ezzel azonosolni, és szinte kötelezőnek érezzük, hogy ennek az évnek a sikeréért mindent megtegyünk, hogy valóban nagy siker legyen ez az európai év. A bizottság eh, is eh, felelős képviselője, eh, Manyé úr, és biztosíthatom önt, Manyé úr, hogy mi hűséges, bár időnként természetesen kritikus szövetségesei leszünk a bizottságnak. még valamire szükség lesz a vita során. A parlamentet be kell vonni a stakeholderekkel folytatott konzultációban, vagy amikor találkoznak a nemzeti koordinátorokkal. Itt volt egy kis levelezés ennek kapcsán és megelégedésünkre tudtunk tisztázni bizonyos pontokat. Navracsics úr egy levelében biztosította azt, hogy a parlament igenis részt vehet az érintettekkel folytatott konzultációban, és amikor a nemzeti koordinátorokkal a különböző időpontokról egyeztetünk, ott is részt fogunk venni. Persze, amit majd egyeztetni kell az időpontokat, hogy ne ugyanolyan időpontban legyenek ezek a találkozók, mint amikor szakbizottsági ülés van. A levél részletesebben is kitér arra, hogy nem csak a jövő évben felhasznált forrásokról kell beszélnünk, hanem az idei évben már van egy millió euró elkülönítve erre a költségvetésben. Ez egyrészt nem sok, másrészt viszont azért, ha hatékonyan használjuk fel ezt a pénzt, akkor már idén egy, egy nagyon gyors rajtot vehetünk. Az utolsó koordinátorok ülésen megállapítottuk, hogy ami a költségvetést, a kiadásokat illeti, azért még egy-két kérdést meg kell válaszolni. Itt talán rögtön mielőtt elkezdi, feltenném a következő kérdést. Amikor a nemzeti koordinátorok országokkal idén eh, vannak találkozók. Nos, erre a célra 200 ezer eurót eh, irányoztak elő, ez nem tűnt nekünk túl racionálisnak, és feltesztjük, hogy mik kerül ilyen sokba a koordinátorok találkozóin. Talán ezt a pénzt jobban is el lehetne költeni más célokra. Tehát ez egy olyan kérdés, ami felmerült bennünk, de biztos vagyok abban, hogy erre kielégítő választ fogunk kapni öntől. Mennyire akkor átadom ennek a szót, és kérem, hogy tájékoztasson minket, hol is tartunk most 10 percben kérem, hogy sűrítse a mondani valóját, és ezt követően a még esetleg nyitott kérdéseket meg tudjuk vitatni. Annyi jól még egyszer köszönöm, hogy eljött. Merci, Madame la Présidente. <coughs> Excusez-moi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ebben a 10 percben megpróbálom elmondani azt, hogy eddig mit tettünk, mit tettünk azóta, mióta az erre vonatkozó jogszabály hatályba lépett, tehát április vége óta mit tettünk. Köszönöm szépen egyébként a meghívást, örülök neki, hogy a Kulturális Szakbizottsággal így találkozhatom. Megpróbálunk időről időre eljönni önökhöz, folyamatosan beszámolni arról, hogy mit is tettünk és hogyan haladunk a, hogyan haladunk az előkészítésben. Nézzük először is az irányítás, igazgatás, illetve a partnerség kérdését, ugye ez egy nagyon fontos egy ilyen fontos esemény megszervezésében. Mi, mióta megszületett a döntés, egy struktúrát állítottunk fel ezzel a kapcsolatban, hogy ezt az évet megrendezzük. A 28 tagállami koordinátorral egyeztettünk, az ő szerepük nyilvánvalóan nagyon fontos lesz a tagállami szinten. Aztán 35 érintett felett választottunk ki a civil társadalom ból. Ők a segítő bizottságban foglalnak majd helyet. Az első ülés nem sokára, első ülése nem sokára sor kerül ezzel a bizottsággal. Aztán ezen két bizottságnak az üléseit megterveztük előre, és válaszolok is a kérdésére, elnök asszony. Összesen hat ülésünk lesz majd, erre 200 ezer eurót irányoztunk elő, tehát nem egyetlen ülés kerül 200 ezer euróba, hanem 28, illetve 35 küldött meghívása Brüsszelbe 6 alkalommal ez kerül egybe. Aztán a kommunikációs főigazgatósággal is egyeztettük, nyilván nekik is nagyon fontos szerepük lesz a kommunikációban majd az év során, illetve az összes főigazgatósággal találkoztunk, amely valamilyen módon a kulturális örökséghez kapcsolódik, akár finanszírozáson keresztül. Tehát a kutatási főigazgatóság, DG Home, a környezetvédelmi főigazgatóság, DG Grow, ezek a főigazgatóságok már elkezdtek, vagy elkezdtek felkészülni, vagy elkezdtek megvalósítani olyan programokat, projekteket, amelyek majd részét képezik ennek az évnek. Ami a mi saját főigazgatóságunkat illeti, az Erasmus Plus nem, tagállami ügynökségeknek fogjuk bemutatni még ezt a programot. Ők is részt vesznek majd a programban, tehát nyilvánvalóan a fiataloknak is fontos szerepe lesz majd ebben az évben. A kommunikációs főigazgatóságon keresztül rövidesen az összes tagállami képviseletet tájékoztatni fogjuk és arra kérjük majd őket, hogy alakítsák ki a saját programjaikat. Lesz még két fontos szereplő, a Régiók Bizottsága, illetve a Gazdaság és Szociális Bizottság. Velük is egyeztetnünk kell, vajon mit tehetnek majd hozzá ehhez az évhez. Az európai intézményeken túl több ülésünk volt még a különböző nemzetközi szervezetekkel, az UNESCO-val, az Európa Tanácssal, az ICROM-mal, az ICOMOS-szal, tehát az összes olyan nemzetközi szervezettel, amely a kultúrás örökséggel foglalkozik. Az Európeánával is tárgyaltunk, illetve a Google Cultural Institute-tal is. Nekik is van egy projektjük, ami érdekes lehet kultúrás örökségi szempontból. Rátérnék a finanszírozás a költségvetés kérdésére. 2017-es év először is, 2017-re 1 milliót kaptunk, a parlament, és ezt jóvá hagyta, ezt még egyszer köszönöm önöknek, köszönöm, hogy ilyen konkrétan tettek valamit az ügy érdekében, ezzel elő tudjuk készíteni az évet, tehát ez az előkészítésre vonatkozó költségvetés. Há, alapvetően három ö, kategóriában költjük ezt majd. 260, ezer euró, ez az euróbarométerre lesz számba. Vajon a polgárainknak milyen az elképzelése, vagy milyen a véleménye a kulturális örökségünkről? Ez azért lesz hasznos, ha ezt megtudjuk, mert a sajtót itt mozgásba hozhatjuk. Egy euróbarométer felmérés mindig nagyon érdekli a sajtót, és ezáltal, mondom, előkészítjük a terepet a kulturális évnek. A másik költségvetési kategória a kommunikáció, 500 ezer euró. Van egy külső van egy külső résztvevők, akikkel, akikkel szerződést kötöttünk, ők videót fognak készíteni, illetve más módon is kommunikálnak majd. Egyébként, hal mondjam el, hogy a tagállamok arról számoltak be, hogy szeretnének koherensen felépni, tehát tehet, szeretnék az Európai Bizottság videó és egyéb kommunikációs anyagét, anyagát használni, ez szerintem mindenképp nagyon pozitív, hiszen itt egy európai évről van szó. Aztán egy weboldalt is létrehoztunk, ez is nagyon fontos, hiszen a közösségi média nélkül sem igazán lehet már föllépni, tehát akkor ezen a területen is szeretnénk valamit elérni. És szeretnénk a Bellemonte épületet is valamilyen módon felkészíteni a kulturális évre, hogy látható is legyen így is a kulturális örökségéve. És nagyon fontos az is, hogy az összes hivatalos nyelven az iskoláknak is eljutatunk valamilyen kommunikációs programot. programot. Különböző játékokat szervezünk majd. Mindezt 2017-ben tesszük meg, hogy 2018-ra készen legyünk. Ez egy elég nagy költségvetés, például a fejlesztési, a fejlesztés európai évére 11 millió euró nyújtott, ez körülbelül hasonló a miénkhez, és ott a kommunikáció 3,5 millió volt, mi azt gondoltuk, hogy abból indulunk ki, hogy a kommunikációs költségeket a minimálisra csökkentjük, hogy másra jusson több pénz, mindjárt visszatérek erre. És 2017-ben még lesz még 200 ezer eurónk a különböző ülésekre, az érintett felek a civil társadalom részéről, illetve a tagállami koordinátorok összesen, tehát ők az ő utaztatásukat, üléseiket kell megoldani ebből az, összes, ebből az összegből. Az üléseket már kitűztük. Hogyha mindezt összeadják, akkor marad még 40 ezer euró, ezt az előre nem látható költségekre tettük félre. Még egy dolog, dolgot elmondhatnék. Más költségvetési sorok is foglalkoznak az idei költségekkel. Például decemberben Milánóban lesz a kulturális fórum, azt a fórumot nem ebből a költségvetési sorból finanszírozunk, ez nyilvánvaló, és aztán a különböző főigazgatóságokban plusz embereket kellett fölvenni a kulturális örökség évének megszervezése miatt, ez is más költségvetési sorból megy. Nézzük magunkat a tevékenységeket, egész gyorsan csak elmondanám. Három dolgot emelnék ki, európai szint, tehát az Európai Uniós szinten is fellépünk, több témát fogunk megjeleníteni, több projektet. Ezek olyan témák, projektek, amelyeknek európai hozzáadott értéke van. Tíz európai kezdeményezést fognak majd, fogunk majd mi innen irányítani az EU központjából, és ezek, ezeket a témákat, projekteket egyébként folytatjuk majd 2018 után is, tehát olyan témák ezek, amelyek valószínűleg inkább politikai jellegűek. Nézzük a második szintet, hogyan lépünk még fel. Nemzetközi együttműködés. Fontosnak tartom, hogy a különböző szervezőink, a különböző résztvevő feleink a határokon túl nyúló módon is összefogjanak, Egyébként az Euró- Kreatív Európán belül fogunk majd egy, egy pályázatot kihirdetni szeptemberben az örökség témájában, és egyébként az év költségvetésének elég nagy része erre irányul majd. Ez 20-25 projektet jelent majd valószínűleg. Nézzük a fellépésünk harmadik szintjét, ez a tagállami szint, ugye más már nem nagyon maradt. Ez nagy, mértékben a tagállami koordinátorokon múlik, rajtuk függ. Nekik egy táblázatot kell kitölteniük, és nekünk visszaküldeni, hogy nagyjából el tudjuk képzelni, hogy miről is lesz szó. A hétem. egyébként ki ö, jelölünk majd egy szervezőt, és megpróbáljuk elérni azt, hogy legyen egy napja, tehát egy napot szentelnének szentelnénk az európai kulturális örökségnek minden évben. A cél tehát az, hogy 2018-ban ez a nap, ez még láthatóbb legyen, és hogy egyértelműen legyen európai dimenziója. A régióktól is, és a az önkormányzatoktól is várunk projekteket, már sok projekttel, már sok önkormányzattal, illetve régióval kapcsolatban vagyunk a Eurocities, vagy a régiók, vagy az önkormányzatok különböző hálózataival is kapcsolatban állunk, tőlük is várjuk a projekteket. A Milánói decemberi kulturális fórum lesz az első alkalom arra, hogy elindítsuk ezt a kulturális évet, ezt az kulturális örökség évét, és aztán Szófiában január 11-én, 12-én lesz még egy, egy fontos esemény, és az lesz a második alkalom arra, hogy a 2018-as évet elindítsuk. Köszönöm. Vielen, vielen herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönjük Önnek. Szétnézek. Nem tudom, ki kér szót. Szilvia Costa. Grazie. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az a bemutató, amit az imént hallottunk, azt hiszem már nagyon sok kérdésünkre válaszolt. Ezek a kérdések április 25-én merültek fenn bennünk, amikor is először volt erről a kérdésről szó. És Ugye akkor azt kértük, hogy egy kicsit nagyobb rálátásunk legyen arra, hogy hogyan küldjük el, költjük el 2017-ben ezeket az összegeket, a kommunikációra mit költünk, és illetve hogyan lehet jobban bevonni az érintett feleket, a régiókat, az önkormányzatokat, a fiatalokat. Ön említette, hogy nem csak a logót és a videót dolgozzák ki, hanem más modalitásokra is gondolnak, például a honlapra, illetve a közösségi oldalakra. Így aztán talán a fiatalok is egy kicsit jobban magukénak érzik majd ezt az egész témát. Ez pozitív. Örülök annak, hogy decemberben Milánóban indítják el ezt az évet, de kérdésem az, hogy a logó, a videó, a márkanév, az egész kit mikorra áll fel, mikor eh, lehet ezt már felhasználni. Második kérdésem. Lesz tíz Flag Initiative. Kérdésem, hogy ennek mi lesz majd a sorsa ezeknek a kezdeményezéseknek, projekteknek. Lesznek ugye horizontális témák. Szerintem ezeket a fontos témákat és a flagship initiatíveket össze lehetnek kötni. Ezt hogyan képzelik? Említette, hogy európai szinten döntenek erről de jó lenne, hogyha nem csak az előkészítő bizottság döntene erről, hanem a parlamentnek is lenne, belesz, lenne beleszólása. Szeretném tudni, hogy hogyan fogják szétosztani a témákat tagállamunkként bizonyos szempontból lesz -e földrajzi egyensúly az unióra nézve. örülök, hogy a régiók bizottságával, illetve a Gazdaság és Szociális Bizottsággal is együttműködnek. Ez, ehhez gratulálok. De kérem, hogy a kord, kérdezem, hogy a koordinációs bizottság, illetve az érintett felek eh, bizottsága között van-e együttműködés? Ha jól tudom, akkor szeptemberre terveztek egy együttesülést, ez nagyon jó. Aztán, ha jól tudom, akkor a Kreatív Európára 5 millió eurót irányoztak elő, ezt, jó, ezt jól tudom? Illetve vannak-e olyan tagállamok, amelyek már elkezdték szervezni a tevékenységeket, együtt, mennyire kommunikálnak a, a tagállami koordinátorokkal, mennyit tudunk erről? Aztán persze majd az Európai Parlament is hoz bizonyos döntéseket, hiszen úgy gondolom, hogy a tagállami parlamenteket is be kell vonni ebbe a folyamatba. Szerintem ők elég keveset tudnak arról, hogy megrendezzük majd ezt az évet. Kérdésem még. A többi program, a többi főigazgatóság hogyan működnek együtt? Tehát a többi főigazgatóság, amely más programokkal foglalkozik, mennyire működik együtt ezzel a kulturális évprogramban. Aztán kulturális diplomácia. Jövő héten el fogjuk fogadni a szöveget a plenárison. A Digi Defco és más főigazgatóságok vajon mennyire készülnek majd projektekkel, hiszen számunkra az is nagyon fontos, hogy a harmadik országok dimenzióját kihasználjuk. Kikre gondoltak harmadik országok alatt? Tudjuk már, hogy melyik országokkal kívánunk együttműködni? Vagy a kreatív Európa körében történik ez? Hogy fog ez kinézni? Ezek lennének az első kérdéseim. Köszönjük szépen, Sojtrova asszony. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Mányi úrnak az első ülésen nekem is alkalmam volt részt venni, és a saját szememmel láthattam, hogy szép nagy volt a részvétel, tehát ott voltak a szakértők, ott voltak az érintett felek, a tagállami koordinátorok, nagyon sok volt a kérdés, a javaslat, nagyon élénk volt ez az ülés. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy a parlament ott lehetne egy megfigyelő az összes erre vonatkozó ülésem. Ezáltal javíthatjuk véleményem szerint az együttműködést. Köszönöm. Kérdésem hasonlít Szilvia Koszta kérdéséhez. Egy hónappal ezelőtt beszéltünk a logóról, a közös identitásról, ön is említett, hogy erre nagy szükség van. Elképzel, ugye arról volt szó, hogy ezt el is fogjuk készíteni. Mikorra lehet ezt várni? Körülbelül pontosan melyik hónapban lesz ez kész, mikor lesz, mikor lesz végeredmény? Aztán az év megnyitása. Volt egy olyan terv, hogy ez Berlinben lesz. Erről volt szó? Vagy ezzel kapcsolatban valami újdonság? Vagy Milánóban? Á, decemberben? Jól értem. Alors, ça, c'était... Jó. Jó, akkor köszönöm, hogy most már pontosan tudjuk, hogy hogyan indítjuk ezt az évet. Köszönöm. Köszönjük szépen, Zabine Fárhelyen. Én is szeretnék még külön rátérni egy pontra, illetve kérdést feltenni vele kapcsolatosan. Az év csak akkor lehet hosszú távon sikeres, hogyha a legalsóbb szintekig is áthatol, már csak egy év van hátra, most jön a nyári szünet, az egyes tagállamokban is nyári szünet van. Kevés az időnk, és nekem az az érzésem, hogy még nem sikerült mindenhová eljutnia a koordinációnak, a struktúra kialakításának még nem jutott el a legalsóbb szintekig. Hogyan lehet ezt a jelenleg kezünkben lévő eszközökkel még elérni az év második felében, és a, főleg a nyári szünet után, mert máskülönben nem lesz eredményes ez az év, és szerintem ez pedig fontos lenne. Köszönjük szépen Hága Trüppel! Arra térnék rá én is, amit Szabina az imént mondott. Hazámban, Németországban egyeztettem az érintett felekkel, és úgy érezték, hogy nem igazán tájékoztatták őket megfelelően, sőt sok esetben nem is, nincsenek is tudatában annak, hogy jön ez az év. A külügyminisztérium kivétel, mert ott tudnak róla, de hogyha a múzeumokkal, a kulturális örökséggel foglalkozó intézményekkel beszél az ember az alacsonyabb szinten, akkor világosá válik, hogy nem igazán tudják, hogy mire számítsanak, mi fog történni. A kérdésem tehát az, hogy hogyan kívánják ezeket a kapcsolatokat erősíteni, és mi hétköznapi polgárok közösen hogyan, hogyan válik számunkra láthatóvá a kulturális örökség európai éve. Beszéltünk a logóról, a videóról, de hogyan lehet a polgárok szintjére eljuttatni az információt, hogyan lehet megfelelően kommunikálni, és hogyan lehet az év rendezvényeit megfelelően promotálni. Nekem ez egyelőre még nem világos. Köszönöm. Ja, vielen her- Köszönjük szépen. Egy bottom-up, tehát lefe- alulról felfelé építkező stratégia nyilván csak akkor működhet, hogyha a bázis, a legalsóbb szint tudja, hogy egyáltalán a cselekvés mezejére kell lépnie. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy fontos kérdés. A kérdésem, az én kérdésem az, hogy mi az a, pontosan az a 10 EU-s szinten koordinált projekt. Jó lenne ezekről többet hallani. Egyébként pedig most megadnám a szót a kérdések megválaszolásához. Tessék, mennyi úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Időrendi sorrendben haladok a kérdésekkel. Ami a kommunikációs forrásokat illeti, nagyon frusztrál bennünket, hogy ezeket még nem kaptuk meg, meg kellett volna már kapni őket, de sajnos még várjuk a kommunikációs eszközöket a szolgáltatótól, akit megbíztunk ezzel, de várhatóan szeptember elejére megkapjuk őket és akkor szeptember elején tájékoztatni tudjuk a tagállamokat is az eszközök megérkeztéről, de egyelőre még homály fedi, hogy pontosan mikor következik ez be. Igaz, hogy néhány tagállam már nagyon aktívan dolgozik a kulturális örökség évén Németország például már létrehozott egy külön munkacsoportot, amely foglalkozik a témával, már most vannak rendezvények, figyelemfelkeltő kampányok, megpróbáljuk a többiek számára is egyfajta példaként világosá tenni, hogy mi történik. Ott más tagállamokban is azért próbálják felhívni a figyelmet erre a rendezvénysorozatra. Úgy gondoljuk egyébként, hogy a nyári szünet után fog igazán fellendülni az érdeklődés, és akkor nekünk is majd ennek megfelelően fel kell gyorsítanunk a munkát. Szükség van a logóra és az összes többi vizuális eszközre, hogy felhívjuk a figyelmet az Európai Örökség évére. A kommunikáció a különböző főigazgatóságokkal nagyon jól működik, sokkal jobban, mint gondoltuk volna. A fő megközelítésünk itt az, hogy mindenki számára érzékeltessük, hogy ez egy közös projekt. A kutatási főigazgatóság például nagyon lelkes, a DG Grow is nagyon lelkes, nagyon sok pozitív reakció érkezett a többi főigazgatóságtól. Egyébként az elkövetkezendő év során biztosan sok biztos is megfordul a különböző rendezvényeken. kultúrdiplomácia is egy fontos kérdés, a különböző delegációkkal dolgozunk együtt ezen a kérdésen, és ma 14 órakor a Bárlema épületben lesz egy információs találkozó, ahol a harmadik országokat is tájékoztatjuk a Creative Europe-ban résztvevő országokat tájékoztatjuk, aztán Strasbourgban egy hónappal ezelőtt az Európa Tanács épületében is népszerűsítettük a kulturális örökség évét, és nagy volt ott is a lelkesedés. Nyilván a költségvetés EU-s költ, az EU-s költségvetésből származik, de ez nem gátolja meg a szomszédos országokat abban, hogy maguk is rendezvényeket szervezzenek. Svájc például már jelezte érdeklődését, és jelezte, hogy különböző rendezvényeket szerveznek, ez is nyilván hozzájárul majd az európai év láthatóságához. Az év megnyitására nem Berlinben kerül sor, hanem Milánóban. A kulturális fórumra két évente kerül sor, de az Európai Év hivatalos elindítása lesz ennek a kulturális fórumnak a része az idei évben, és az EU is a legmagasabb szinten képviselteti majd magát ezen a megnyitón. És már meg is vannak az időpontok is, ahogyan Kamerévert asszony mond, ezeket mindenki felírhatja a naptárába. Sokan Beszéltek az idő szűkösségéről. Mi is tudjuk, hogy most versenyt kell futnunk az idővel, a lehető leggyorsabban próbálunk ezért haladni a magunk részéről is. Az Európai Parlament is segítheti a munkánkat ebben, és más grémiumok is. Sikerült már rengeteg administratív akadályt elhárítanunk, és most már szeretnénk a magunk részéről is minél gyorsabban haladni. Éppen ezért döntöttünk úgy, elnök asszony, hogy az első koordinátori ülést már két nappal előbb tartjuk, mint terveztük, és ez jól is működött. Szerintem szükség lesz még néhány hónapra, hogy úgy érezzük, hogy haladnak a dolgok. Fontos, hogy mielőbb haladást érjünk el. Ami a tíz európai projektet illeti, hát, hogyha van egy kis időnk, akkor egy rövid előadást is tarthatnék erről, de ahhoz 10 percre lenne szükség. Ha nincs rá idő, akkor majd legközelebb. Jó, 10 perc, 10 perc belefér, mondja az elnök. Rendben, köszönöm szépen, akkor Katrint fogom megkérni, hogy röviden mutassa be ezeket a projekteket. Gyorsan bemutatjuk majd a témákat, felmutatjuk, hogy milyen irányba akarunk haladni, és aztán legközelebb majd egy még részletesebb előadást is tarthatunk, hogyha erre igény mutatkozik. Köszönöm szépen! Nos, bemutatom akkor az Európai Év vett fémjelző 10 projektet, de először szólnék Trüppel asszony kérdésével kapcsolatosan, és ő azt kérdezte, hogy hogyan lehet az európai polgárokhoz közelebb hozni az európai évet. Ehhez szükségre len, segítségre lenne szükség. Az információ terjesztésében 350 szervezet van, amely a kultúra területén aktív, és amely rendszeresen információt kap az Európai Évvel kapcsolatosan, de együttműködünk sok más grémiummal is, például a tagállamokban lévő Európai Bizottsági képviseletekkel, az EP képviseletekkel, irodákkal is, aztán a harmadik old, ö, országok képviseletével, a Kreatív Európa, az Erasmus Plus-ban résztvevő országokkal is így módon az európai évről mindenki értesülhet. Euh, De természetesen is nagyon fontos, hogy a többi intézmény segítsen nekünk, a régiók bizottságával, az, EGSZB-vel is egyeztetünk, hogy ők is segítsenek abban, hogy az érintett felek nagyobb szerepet vállaljanak, és természetesen az Parlament kommunikációja is sokat segített rajtunk, hiszen ők nagyon aktívak. Nézzük a kezdeményezéseket. Nos, az lenne a cél, hogy a pályázatokon túl a Kreatív Európa programon keresztül valami, ezen túl is valamiféle inputon, inputunk legyünk, legyünk. Most a, kultúra, az, a kulturális programmal kapcsolatban az a probléma, hogy azt nem igazán lehet innen vezényelni. Nos, mi nagyon sok mindent előkészítünk, természetesen a, tagállamokkal és a partnerekkel együtt, az Európa Tanácsal, az UNESCO-val. Jó lenne, hogyha nemzetközi szervezetekkel világos legyen, hogy mi is miben is állami partnerség, hogy ők is segíteni tudjanak minket. Tehát tíz kezdeményezésünk van, négy nagy fejezetben tudjuk ezeket csoportosítani. Az első azt jelenti, hogy a fiat, az első arról szól, hogy a fiatalok és a diákok is részt vegyenek ebben a programban, tehát ők is megismerjék a kulturális örökséget, el akarjuk érni tehát ezeket a csoportokat. A második nagy fejezet a fenntarthatóság. Ez a fenntartható kulturális turizmus témája valójában. Illetve arról is szól ez, hogy a kulturális örökség hogy támaszthat fel bizonyos régiókat, városokat, az, a régi ipari vagy vallási épületeket hogyan lehet újra felhasználni. Harmadik fejezet, védelem. Természetszerűleg az örökség védelemmel is jár. Itt lesz három nagy intézkedésünk, illetve kezdeményezésünk. Egyrészt a történelmi épületek védelmének normái, szabályai, erre vonatkozóan vannak ugyan nemzetközi normák, de ezek kicsit elavultak már, ezt kicsit föl kéne frissíteni. Nagyon sok kulturális régi épületet, ami a kulturális örökséghez tartozik, ezt Európai Uniós költségvetésből, finanszírozásból újítanak fel. Aztán a védelmen belül van még egy kezdeményezés csoport, a kulturális javak csempészete ellen kívánunk fellépni. A következő dimenzió pedig a kompetenciák kérdése. Fontos, hogy a következő generációk is hozzájuthassanak a e kulturális örökséghez, és megpróbáljuk elérni azt is, hogy mindebből gazdasági hasznot is lehessen hozni. Aztán még ezen belül a participatív irányításról is szó lesz. Itt bevonjuk az Európa Tanácsot is. És az utolsó ilyen, ilyen kezdeményezésünk arról szólna, hogy milyen haladás jött létre az Európai Uniós finanszírozásnak köszönhetően ez egy nagyon fontos program, itt valójában kutatásról is szó van, sok a kutatási projekteknek köszönhetően sok mindenre döbbentünk rá az örökségünkkel, kulturális örökségünkkel kapcsolatban, és márciusban itt Brüsszelben lesz majd jövőre egy nagyon komoly konferenciánk, a kutatási főigazgatósággal közösen szervezzük ezt. Kosztasz kérdésére válaszolva, nagyon intenzíven működünk együtt a többi főigazgatósággal, már három ülésünk is volt. Körülbelül 13 olyan főigazgatóság van, amely nagyon nagyban hozzájárul ehhez a közös munkához. Mondom, három ülésünk volt, és mind a háromnak pozitív volt az eredménye. Ön is tudja, hogy nem mindig egyszerű a különböző főigazgatóságok együttműködése. A kutatási főigazgatósággal arra jutottunk, hogy itt elég komoly költségvetésről is van szó. Aztán a Környezetvédelmi Főigazgatósággal arra jutottunk, hogy a Natura 2000-ben is történik, vagy ezen belül is történik majd utalás a mi évünkre, illetve lesz majd, van egy interfész is, illetve a Digi Home-mal azt értük el, hogy a pályázatunkban, az Európa polgárokért pályázatunkban megemlítsék a mi kulturális évünket, vagy kultúrás örökség évét. Ennyi csak példa értékkel. Köszönöm. Ja, fiam, fiam. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy áttekintést adott erről a tíz projektről. Szerintem ez nagyon jól követhető, hogy pont ezek a projektek, ezek a területek kerüljenek az érdeklődés középpontjába Európában, és a tagállamok közötti koordinációt természetesen erősíteni kell. Még valami eszembe jutott, ami a kommunikációval függ össze. Itt a parlamentben is van egy kommunikációs osztály, talán érdemes lenne felvenni velük a kapcsolatot, hogy megtudják, hogy mi itt a parlamentből hogyan tudnánk a kulturális örökség évét egy kicsit támogatni a saját kommunikációs munkánkkal. Tehát, hogyha már ez eddig nem történt meg, akkor javasolnám ezt a kapcsolatfelvételt. Helga, még egy kérdés? Igen, a, mit kezdjünk az immateriális örökséggel? Az immateriális örökség is nagyon fontos. Természetesen erre is nagyon odafigyelünk. Néhány konkrét példával élnék. Itt a know-how-ról van elsősorban szó. és az egyik kiemelt intézkedés, egy kiemelt projektünk pontosan erről szól, az innovációval foglalkozik. Aztán a fiatalokkal, illetve az iskolákkal folytatott együttműködésünkben is a hagyományok, a gasztronómia, az életmódunk vagy az étel elköltésének módja, nos, ezek mind szerepelnek majd a projektekben, és az értékeink is ugye ide tartoznak, ez az, az összes fiatalokkal, iskolákkal való együttműködésünkben, programunkban ez benn lesz. Szeretnénk hogyha megértenék a fiatalok, hogy a kultúrás örökség nem csak a régi ódon várkastélyokat, várkastélyokat jelentik, hanem másról is szó van, tehát az immateriális örökségünkről is szó van. Nagyon sok kutatás van, ami egyébként pontosan erről szól, és köszönöm, hogy a kolléga, a szakértő majd eljut, er, eljön erre a márciusi konferenciára is. Miután még folyik az előkészítés, nem tudunk az összes projektről most beszámolni, de fontosnak tartom azt, hogy azok, hogy az összes fontosnak tartom, hogy a kampány során az immateriális örökségre is gondoljunk. Kérdésem. A művészi kifejezésre gondoltak? Hát ez is az immateriális örökségbe tartozik. Ça <laughs> Merci beaucoup. Oui, non. Igen, köszönöm, köszönöm, Koszta hogy emlékeztet erre. Persze, természetesen ezt mi is így gondoljuk, és olyan projektekre is számítunk, vagy gondolunk, amelyek arról szólnának, hogy a művészi tevékenység is nagyban részese a kulturális örökségnek. Tehát ilyen projekteket is várunk, ezeket örömmel támogatjuk. Köszönöm szépen! Azt hiszem, ma akkor itt ezt egyelőre abba is hagyhatjuk. Ennek a témának a megvitatását foglalkozunk még ezzel természetesen az egész 2018-as évben. Sok program lesz remélhetőleg a saját országainkban, városainkban, addig még önökre nagyon sok munka vár. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok, és ahogyan jeleztem, számíthatnak mindig a mi támogatásunkra, még akkor is, hogyha időnként teszünk majd bíráló megjegyzéseket is, de hát a parlamentnek ez a szerepe, ez a feladata. Kérem, hogy ezt majd nézzék el nekünk, nem rossz indulatból tesszük, ezt hiszem megismétlem, nagyon nagyra értékeljük az önök munkáját de mint a költségvetésért felelős hatóság, majd azért fel fogunk tenni olyan kérdéseket, hogy mit, miért erre vagy arra fordítottak bizonyos összegeket. Ez nem kritika, ne értsék ezt félre, hanem ez a feladatunk, ez a munkánk, meg kell vizsgálnunk, hogy a valóságban mi történik a kiadásokkal. Még egyszer köszönöm, sok sikert a további munkájukhoz, és mindenképpen kapcsolatban maradunk egymással. Okay.